parlamentnek a nevében a terrorista cselekmények és vallási áldozatok, főként a keresztények gyilkolásával kapcsolatos parlamenti álláspontot. Tegnap megint megtámadtak egy keresztény templomot Közép-Afrikában, legalább tíz halálos áldozata van ennek a terrorcselekménynek. A parlament azt mondta, hogy elég volt, nem tűrhetjük tovább azt, hogy embereket meggyilkoljanak csak a hitük alapján. Ezért szeretnénk minél hangosabban kimondani a véleményünket. Anche per quanto riguarda la lotta contro ez pedig a terrorizmus ellenes harccal is összefügg. Itt sem um, fejeződött be még a küzdelem, a Boko Haram és az ISIS borzalmas terrorcselekményeket hajtottak végre Kabulban, és több mint 25 halálos áldozata volt ennek a terrorcselekménynek, ebből 11 gyermek, hárman pedig humanitárius segélymunkások és újságírók voltak. Tegnap pedig Nigériában a Boko Haram több mint 60 áldozatot kívánó követelő terror cselekménye valósult meg. Ezért nagyon fontos az, hogy az Unió egyre hangosabban, erőteljesebben képviselje a stabilitást, a békét az egész világban.